La Presidente. Colleghi, la... Kedves kollégák, folytatjuk a mai ülést. A tegnapi ülésnek a napi a jegyzőkönyvét szétosztottuk. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak